bizalmatlansági indítvány indult. Május 18-án tájékoztatom önöket arról, hogy több képviselőtársunk aláírásával támogatta, illetve visszavonta a e bizalmatlansági indítványt. A vonatkozó információt megtalálják a plenáris ülés weboldalán. A bizalmatlansági indítványhoz a képviselők tizedeknek támogatása kell, ennek hiányában okafogyottá válik. Ezzel lezárult ez, a, ez az eljárás. Schaffhauser úr. Ehhez a ponthoz aki hozzászólni? Igen, ezzel a ponttal kapcsolatban az aláírásokat leadtuk, tehát gyakorlatilag egy rendes rendszerben dolgoztunk, de volt egy visszalépés. De most a helyzet egy joghézagot mutat, úgyhogy azt szeretném látni, hogy ebben az esetben hogy néz ki a joggyakorlat, és miután a form, formálisan megőriztük az eljárást, mégsem történt semmi. Tehát formális értelemben minden rendben van, és mégis joghézag alakult ki. Miért léptek vissza ezzel kapcsolatban, az, tehát az endokrin rendszer disztruktoraival szem kapcsolatban? Én remélem, hogy a parlament ebben a kérdésben nem valamiféle érdekeket szolgál ki. A szükséges eljárás felülvizsgálatát elvégeztük, az, aki aláírta a mindítványt, visszavonhatja az eljárás végéig aláírását. Ha visszavonták az aláírásokat, akkor okafogyottá válik, hogyha valaki nem veszi át helyette az aláírás jogát. Ez a vonatkozó cikkben így kerül rendezésre, tehát nem érték el ebben a folyamban a minimális számú aláírást, ezért vált okafogyottá. Tehát ezeket, erről tájékoztattuk önt is, ahogy az összes képviselőt, biztosítva azt a jogot, hogy a visszavont alárás helyett valaki más aláíráson, ha kíván, ám ez nem történt meg. A jogi bizottság